akkor elfogadjuk a napi rendet. Az elnök közleményei. Nyilván tudják, A néppárt éppen ülést tart, és ezért nincsenek itt a néppárti kollégák. az eddig kapott leveleket és anyagokat beletettük a, a képviselőknek kiadott dossziékba. Hogyha valakinek van valami hozzáfűzése ezekkel kapcsolatban, akkor kérem tájékoztassák a titkárságot. Az ülést közvetíti a parlamenti televízió, kivéve az zárt ülést szeretném felhívni a figyelmüket a koordinátorok szerepére és a mandátumukra, mely szerint a szakbizottság nevében döntést hozhatnak. Ez a, e, a házszabály 192-es szabályában szerepel. A koordinátorok előkészítik a szakbizottság által hozandó döntéseket, különös tekintettel az eljárásra való az eljárási döntéseket és a raportőrök kinevezését. És a szakbizottság bizonyos hatásköröket a koordinátorokat delegálhat, kivéve a jelentések elfogadását, a vélemények elfogadását és a módosítások elfogadását ez volt, ezzel idéztem a házszabályból, és ezért azt javaslom, hogy az INTA szakbizottság a koordinátorokra ruházza azt a hatáskört, mely szerint a következőben döntést hozhat. E, meghallgatások, küldöttségek, adhok delegációk és tanulmányok. Az eljárásokkal kapcsolatos döntések és a jelentéstevő kijelölése tekintetében a szakbizottságot tájékoztatják a koordinátorok az ajánlásaikról. És ha ellenvetés van ezzel kapcsolatban, azt arról tájékoztatja lehet a szakbizottságot. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? A koordinátorokkal ezt megbeszéltük. Akkor térjünk rá a hármas napi rendi pontra. Eva Björling, a svéd kormány kereskedelmi minisztere van itt, és ő képviseli a tanácshivatalban lévő elnökét. És ő fog beszámolni a svéd elnökség által a nemzetközi kereskedelmi politika terén elért eredményekről. Sok szeretettel köszöntöm a kereskedelmi minisztert a szakbizottságunkban. Itt az ideje annak, hogy mérleget vonjunk, hiszen a svéd elnökség végéhez ér. Önök, az önök elnöksége alatt a Lisszaboni szerződés életbe lépett. Ez az Európai Parlamentet társ jogalkotói eh, szereppel ruházza föl eh, nagyon sok területen. A WTO konferencián találkoztunk Genfben nemrégiben, és a titkárságunk is találkozott az önök hivatalnokaival, és kiváló volt a kommunikáció, és sikerült egymás álláspontjait jobban megismerni. és most az új kompetenciáink keretében fogjuk kialakítani a kapcsolókat a tanácssal, és remélhetőleg sikerül a tanácssal megegyezni. Nyilván tudja, hogy elfogadtam egy meghívást, február 12-ére, és ott az önök kollégáival együtt az új kapcsolatainkat elmélyíthetjük. Megadom a szót a miniszterasszonynak. Kérem értékelje a svéd elnökséget, ami a kereskedelmi politikát illeti. Illetve arra is kíváncsiak vagyunk, arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan értékeli a Lisszaboni szerződés lépésével a kapcsolatok megváltozását. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra meghívtak a kereskedelmi a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságba, és itt mérleget vonhatok az elnökség munkájáról. Szeretnék gratulálni az egész szakbizottságnak, önöknek, és az összes képviselőnek. Gratulálok az új hatásköreikhez a Lisszaboni szerződés lépésével. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság eh, sokkal nagyobb szerepet fog játszani most már, bár eddig is fontos szerepe volt. A szakbizottság most a tanácsal és a bizottsággal aktívan hozzájárulhat a, az Európai Unió szerepének erősítéséhez a globális kereskedelmi kapcsolatokban. és nagyon nagyra értékeljük azt a hozzáadott értéket, amelyet önök képviselnek a kereskedelmi politikában. A egészen egyértelmű, hogy a svéd elnökség a gazdasági válságra és ennek az Európai Unióra gyakorolt hatásaira koncentrált. A legmélyebb, leghosszabb ideig tartó és legszélesebb körű válsággal néztünk szembe. Most végül a gazdasági előre jelzések azt mutatják, hogy lassan kezd felépülni újra a gazdaság, és a, a, kezdünk kilábalni a legrosszabb fázisból. Azonban még mindig törékeny a gazdaság, és még, még mindig nagyon ki vagyunk téve a munkaerőpiac problémáinak. És sajnos még mindig érvényes az az előrejelzés, hogy csökken a munkahelyek száma. Felelős, felelős, teljes reakcióra van szükség, és nem pedig protekcióra. Múlt héten részt vettem a WTO, WTO Genfi miniszteri konferenciáján. Nagyon örültem annak, hogy konszenzus alakult ki a, azzal kapcsolatban, hogy a WTO milyen fontos szerepet játszik a gyors gazdasági fellendülésben. A WTO szerepe a protekcionista intézkedések monitoringjában különösen hasznos volt, hiszen eh, ez átláthatóságot, eh, ezzel átláthatóságot lehetett elérni, és eh, a jó minták átvételét. Az a legfontosabb prioritásom az mi elnökségünk alatt az volt, hogy mindent tegyek meg annak érdekében, hogy az Európai Unió nyit, nyitva tartsa a piacait, és ne hozzon protekcionista intézkedéseket. Elmondhatom nagy örömmel, hogy ebben a nehéz időszakban az Európai Unió kiváló vezető szerepet eh, játszott, és ellenállt a protekcionista intézkedések csábításának. Megvan az okunk arra, hogy legyünk hogy büszkék legyünk erre a jó példára. Fontos lépést tettünk a a 2010 utáni Lisszaboni napirendnek a külügyi dimenziójának a kialakításában. És nagyon hálás vagyok az Intaszak Bizottságnak, hogy támogattak bennünket ebben, mint ahogy ez december 4-én is elhangzott a versenyképességi tanácson. Közben persze a kereskedelmi politikát nagyon szoros figyelemmel követjük. A tagállamok, a, az Európai Bizottság, az üzletképviselői folyamatosan monitorozzák az exportőreink és kulcsfontosságú piacaink helyzetét, és biztosítják azt, hogy nyitva maradjanak a piacok. Globális szinten ambiciózus és kiegyensúlyozott eh, tárgyalásokra van szükség, és a dohai fejlesztési forduló eredményes lezárására. Ezért a dohai fejlesztési forduló továbbra is elsődleges prioritás. A multilaterális megegyezés olyan előrelépést hozhat, amely sokkal messzebb mutat, mint a bilaterális megegyezések. És éppen ezért szeretnénk továbbra is támogatni abban a kulcsfontosságú kereskedelmi partnereket, hogy a dohaik fejlesztési fordulót ne felejtsék el, és ennek az eredményes lezárására koncentráljanak. Ősszel, ősszel nagyon fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megfelelő irányba tereljük. A G20-aknak a nyilatkozata Pittsburghben és mm, nagyon fontos eredményre jutott. Hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor többet fogunk elérni a kereskedelemben, mint eddig bármikor. Nyilván tudják, hogy a bilaterális eh, kapcsolatok nagyon fontos prioritásos szerepet eh, játszanak. A eh, Dél-Koreával való megegyezés egy kiváló eredményt jelent, és ez ebből a tarifák leépítésével a kereskedelmi partnerek mind a két oldalon profitálni fognak. További fejlesztésekre van szükség, illetve a keleti partnerség további támogatására és fejlesztésére. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen a területen is javítsuk a kereskedelmi partnereinket. Sikerült nagy előrelépést elérni, és az új Örményországgal és Grúziával kötendő társulási egyezmények az asztalon vannak, és ez is nagyon mélyreható és széleskörű FTA-k le, megkötését teszi lehetővé. Ukrajna nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió életében, nem csak az energia biztonság szempontjából sikerült előrelépni a tárgyalások során, de még sok feladatunk van. Oroszország is kulcsfontosságú partnerünk, és a legnagyobb kereskedelmi partner a WTO-n kívül. És az Európai Unió támogatja Oroszország minél gyorsabb WTO-s csatlakozását, amennyiben sikerül lezárni a tárgyalásokat. Indiával is folytatottak szabadkereskedelmi tárgyalások, az EU-India csúcs találkozó egyértelmű politikai nyomást gyakorolt a tárgyalásokra, és ösztönözte ezeknek a folyt, folytatását. Dél-Kelet-Ázsiával remélhetőleg, és az ASEAN-nal remélhetőleg minél hamarabb folytathatjuk a tárgyalásokat, és a régió közötti együttműködést sikerül megkötni. És ezek az egyezmény, ezek a az egyezmények erősítik az Európai Unió globális szerepét és Perúval és Kolumbiával kötött, vagy folytatott tárgyalások is nagyon jól haladnak, és itt is folytatnunk kell a szabad kereskedelmi egyezmény felé való utat az egész andán közösség, andoki közösséggel. Hondurasban kénytelenek voltunk elhalasztani a tárgyalásokat, és itt rendezni kell a belpolitikai helyzetet, mielőtt sikerül megfelelő érdemi megegyezésre jutni. A Kanadával is sikerült nagy előrelépést elérni a szabadkereskedelmi tárgyalásokban, és nagyon örülök annak is, hogy egy IPA Pápua Nőgineával, Mauritiussal, Zimbabvével, Zimbabvével Zimbabvével sikerült lezárni egy átmeneti ipát. És az új USA kormányzattal is találkoztunk, és arról beszéltünk, hogy hogyan lehet javítani a jogszabályalkotást példaleteken, mint a nanotechnológia, az energiahatékonyság és a címkézés. És Emellett arról is beszéltünk az ülésen, hogy új EU-USA innovációs dialógust indítunk, hogy a a növekedés, a produktivitás és a vállalkozói tevékenység támogatását elérjük ezzel. A nyolcadik Euromed kereskedelmi miniszteri konferenciára itt került sor Brüsszelben tegnap. A miniszterek beszéltek a 2010 utáni kereskedelmi e, napirendről. Az át az átfogó célunk az euró-mediterrán szabadkereskedelmi e, e, egyezmény megkötése. In this context, it is with great... Ebben az összefüggésben nagy ö, megelégedésre ad okot az, hogy ezen a területen is csökkenteni szeretnénk a bürokráciát, és ebben egyetértünk. És ezzel csökkenthetnénk a, az üzleti tranzakciók költségeit. Remélhetőleg a bürokrácia leépítése folytatódik. A demokratikus eljárások csökkentik a korrupció veszélyét is, és az ENSZ korrupció ellenes konvenció egyezménye a legfontosabb eszközünk a korrupció elleni harcban. Nyilván tudják, hogy a Dohai Katári ülésükön novemberben az egyezmény aláírói a végrehajtás monitorozásában egyeztek meg, és ez nagyon fontos ez szempontból. Ezzel lehetővé tesszük azt, hogy a tagállamok segítsenek egymásnak az egyezmény végrehajtásában. Ez nem ezt nem sikerült volna megkötni, ezt az egyezményt az Európai Unió elkötelezettsége nélkül. További előrelépésre van szükség eh, hosszú távú, eh, régóta fennálló viták eh, eldöntésében. Európai Unió és Brazília között például. Nagyon hasznos sus találkozókra került sor Dél-Afrikában, illetve Oroszországgal, Ukrajnával, Kínával, az Egyesült Államokkal. Nagyon fontos emellett a vállalati szociális felelősség. Novemberben Stockholmban tartottunk erről egy konferenciát, és ebben a kormányok szerepéről beszéltünk. Hogyan tudják tehát a kormányok elősegíteni a vállalati szociális felelősségvállalás megvalósulását? A konferenciát a december 8-ai külügyminiszteri tanács is üdvözölte. A konferencia eredményét, eredményeit ről elfogadtunk egy, egy dokumentumot, amelyet a következő spanyol elnökséggel együtt mutattunk be a konferencia végén, és most átadtuk a stafétabotot spanyol kollégáinknak ami a hamisítás elleni kereskedelmi egyezményt illeti két fordulóra került sor svéd elnökség alatt. A tárgyalások a nemzetközi együttműködésre, a végrehajtásra, az intézményi kérdésekre, a büntetőjogi szankciókra, transzparenciára koncentráltak várjuk azt, hogy a spanyol elnökség alatt további előrelépésre kerüljön sor, és remélhetőleg 2010-ben sikerül lezárni a tárgyalásokat. A kereskedelmi politikának támogatnia kell a fejlesztést. A kereskedelmi és fejlesztési politikák közötti koherencia elengedhetetlen, hogyha az Európai Unió hiteles partnere akar lenni a fejlődő országoknak sikerült novemberben elfogadni eh, bizonyos végkövetkeztetéseket a fejlesztési eh, politikával kapcsolatban is. Ezek közé tartozik a fejlődő eh, országoknak az Európai Uniós exportpiacokhoz való jobb hozzáférését, férése, a fenntartható fejlődés és a szellemi tulajdonjogok jobb alkalmazása, az innováció, a beruházás és a fejlesztés támogatásában. Ezzel talán sikerül a jövőbeni munkánkra koncentrálni a legsürgetőbb ügyekre a fejlesztési és, és kereskedelmi politika összefonódásában a kereskedelmi politika és a klímapolitika egy további fontos pont. A kereskedelem, kereskedelem politika hozzájárulhat a kibocsátás csökkentéséhez és az alacsony szénfelhasználó gazdasághoz. Próbáltuk a kereskedelmet liberalizálni a WTO keretén belül a környezetvédelmi termékek és szolgáltatások területén. Emellett egy kezdeményezést szeretnénk indítani a környezetbarát technológiák kereskedelmével kapcsolatban a WTO keretén belül. Ami a klíma tárgyalásokat illeti, hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy sikerüljön támogatni a klímatechnológiákba való beruházásokat, befektetéseket. Stockholmban volt egy konferencia a kereskedelem és a környezetvédelem illetve az éghajlatváltozás összefüggéséről, és ezen fejlődő országok is részt vettek. Nyilván az elkövetkezendő években a klímaváltozás visszatérő témája lesz a kereskedelem politikának, és emellett a globális kereskedelmi rendszerek jövőjéről is kezdeményeztem egy vitát, válaszolnunk kell a nemzetközi a, nem, vála, válaszolnunk kell a globális gazdaságban felmerülő változásokra, és hozzá kell igazítani a kereskedelem rendszerét ehhez. A kereskedelem ma már nagyon kis mértékben két ország ügye, sokkal inkább a Mm, vállalatok, illetve a gazdasági szereplők mm, részvételével folyik ez, amelyek globális gazdaságtól függenek. A nemzetközi kereskedelmi eh, politikának relevánsnak kell maradni az új gazdasági környezetben is. Gyümölcsöző eh, tárgyalásokat folytattunk az Európai Uniós eh, kereskedelmi miniszterekkel. A hetedik WTO miniszteri konferencia is hasznos keret volt a multilaterális kereskedelmi kapcsolatokról való tárgyalás során. Egyre többen felismerték az új gondolkodás és az új politika szükségességét. Remélem, hogy jöv együtt sikerül előrelépnünk ezen a területen. Hiszek abban, hogy csak nyitott, proaktív, proaktív koherens és fenntartható kereskedelmi politikával sikerül növekedést elérni, amelyből mindenki gazdasági előnyt kovácsolhat. Szeretnék együttműködni az Európai Parlamenttel ezzel fontos kérdésekben, és szeretném megköszönni, hogy meghallgattak, és várom az önök válaszait, kérdéseit és hozzáfűzéseit ezen ügyekben, amelyeket felvetettem. Köszönöm szépen. Thank you, Köszönöm szépen, miniszter asszony. Most pedig a kérdések és válaszok következnek, és hadd tegyem fel elnökként én az első kérdést. A svéd elnökség elején azt mondta, hogy a dohai forduló az első, második és harmadik prioritása volt az elnökségnek. Sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerült előrelépést előrelépni, legalábbis nem nincs ismert előrelépés. Genfben nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig hosszú út áll előttünk, hogyha sikeres lezárását szeretnénk elérni a fordulónak. Mit gondol ön? Mik az okai a nehézségeknek és ennek a késedelemnek? és a következő év végéig lezárható -e ez a forduló. Most pedig megadnám a szót a kollégáknak, először is Kazak úr az ALDE részéről. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, miniszterasszony. Először is köszönöm szépen önnek az erőfeszítéseit Ön és a svéd elnökség nagyon nehéz dossziékat kapott az elnökség során, és ezekben próbáltak előrelépést elérni az Európai Unió kereskedelmi politikáját illetően. Nagyon különböző megközelítés létezik az egyes tagállamokban, az egyes érintetteknél. Szeretném önt arra emlékeztetni, amit a szeptemberi vitánk során mondott el. Akkoriban a Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi megalapodásról volt szó. Akkoriban azt mondta, hogy ez nagy prioritása az Európai Uniónak, és elmondta azt is, hogy ez a megállapodás az európai exportőrök számára nagy potenciálokat rejt. Svédországban két autógyártó cég van, a Volvo az egyik, és a Saab a másik. Nagyon sok alkalmazott van ott, akiket az a veszély fenyeget, hogy elveszíthetik a munkahelyüket. Lehet, hogy itt inkább a kutatás fejlesztéssel kellene foglalkozni, és mi a helyzet most négy hónappal ez után. Úgy gondolja, hogy még mindig jelent ez a megalapodás valamit az Európai Unió számára, és vannak-e olyan véleménykülönbségek ezen megállapodást illetően a tagállamok között, és mi a helyzet a védelmi záradékkal? és a védőzáradék előtt kell-e valamilyen intézkedést fogalmatosítani. Második kérdésem pedig az Ukrajnával fenntartott kapcsolatokra vonatkozik. Montenegro csatlakozása a WTO-hoz, ezt Ukrajna blokkolni akarta, nem tudjuk, hogy ez miért volt, talán Szerbiába függött össze ez a dolog. Az Európai Unió tevékeny lesz-e itt, fog-e tárgyalásokat kezdeményezni, hogy azt meg lehessen oldani. A harmadik kérdésem pedig az oroszországi kapcsolatokhoz kötődik. Oroszország Kazasztánnal, illetve Fehér Oroszországgal vámuniót szeretne hozzá létrehozni, és lehet, hogy ez ahhoz fog vezetni, hogy Oroszország VTO csatlakozása késedelmet szenved. Úgy gondolja, hogy az Európai Uniónak eh, itt tevékenykednie kellene, és hogyha igen, akkor mit kellene tennie az Európai Uniónak? Utolsó kérdésem pedig, mi a helyzet a Lisszaboni szerződés végrehajtásával kapcsolatban? Hiszen már néhány napja hivatalosan is életbe lépett. Lehet, hogy ennek kapcsán a három intézmény között a tanács, parlament és bizottság között a mandátumokat tisztázni kell. -e. Mivel sokan kértek szót, mondja az elnök, azt kérem, hogy mindenki lehető legrövidebben fogalmazza meg a kérdését. Most pedig Michael Ferrier következik ugyancsak az ALDE részéről. Igen, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt miniszterasszony, először is szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy önnek és a svéd elnökségnek ezt a nagyon sikeres eh, munkát az elmúlt hónapokban megköszönjem. Számunkra, parlamenti képviselők számára december 1-ével, a Lisszaboni szerződés életbe lépésével egy nagyon fontos eh, mérföldkő érkezett el, és ehhez szeretnék gratulálni, szeretnék ez a munkához gratulálni önöknek. Ott voltam Genfben a delegáció tagjaként a WTO tárgyalásain, és lenne egy kérdésem, ott Pascal Lámi, illetve Marian Fisherból biztosunk részéről azt hallhattuk, hogy az elkövetkező három-négy hónapban minden attól függ, hogy megfelelő politikai akaratot lehessen a dohai fordulóban megmutatni, és hogy így le lehessen ezt zárni, és az Európai Unió szeretne mindent megtenni annak érdekében, hogy előrelépést lehessen elérni a dohai fordulósak kapcsán. Ezért az lenne a kérdésem, hogy az ALDE frakció az állásforolásában a dohai fordulóval kapcsolatban kifejezte azt, hogy az Európai Uniónak hidat kell képeznie egyrésztről az USA, másrésztről pedig a feltörekvő piacok között. El tudja azt képzelni, hogy az Európai Tanács a mandátumok kapcsán az Európai Bizottságnak majd egy ilyen híd szerepet szán az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Bent Lange a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, üdvözöljük Önt itt, köszönjük szépen a bevezetőjét. Két komplex kérdést szeretnék feltenni. Azt hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi politika a fejlesztést is elősegíti. És természetesen ezt főként annak tükrében kell látni, hogy az EU különböző megállapodásokra törekszik. Egy jó utat írt le, de szeretnék egy kritikai kérdést feltenni, hogy valóban olyan jó-e az az út. Igaz-e az, hogy az Európai Unió azon országokkal kapcsolatban, amelyekkel még tárgyal, az USA-val szemben nagyobb védelmet kér a gyógyszerekkel kapcsolatban, tehát hogy nehogy generikus gyógyszerek megjelenjenek a piacon. 70%-a az összes gyógyszernek jelenleg ilyen generikus gyógyszer, és miért követeli azt az Európai Unió, hogy hosszabb legyen a szabadalmi védelem? Az USA 10 évet akar, az EU 15-öt. Mi a helyzet a kisgazdálkodók, illetve a falu közösségek föld jogával lehet, hogy emi a megalapodás miatt majd veszélybe kerül az egzisztenciájuk, és mi a helyzet a szociális jogokkal. Például pont Kolumbiában, az, Kolumbia az az ország, ahol a szakszervezeti jogokat a lehető legjobban megsértik minden erőszakos cselekvés szakszervezetek 70%-ban Kolumbiában történik. Az USA kongresszusa, a norvég parlament, a kanadai parlament le akarják állítani a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, addig, amíg nem tartják be Kolumbiában a szakszervezeti jogokat. A tanács miért választott itt egy másik utat? Tehát, hogyha már komolyan gondoljuk azt, hogy a kereskedelemhez kötődik valamilyen szinten a fejlesztés is, akkor az andoki közösség államaival egy másfajta utat kellene választanunk. Tisztelt elnök asszony, csatlakozva az előttem szólókhoz, a tanács milyen intézkedéseket javasol konkrétan annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződést végre lehessen hajtani. Az Európai Parlament a, hogyan lesz bevonva majd a kereskedelmi tárgyalásokba? És a második kérdésként pedig az Európai Parlament hogyan lesz egyenjogú partnere a 133-as cikk bizottságának, és akarnak-e megfigyelőket küldeni a tárgyalásokhoz, a tanács részéről is. Tehát hogyan fogják Lisszabont élettel megtölteni? Ez lenne a második kérdésem. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót David Martinnak, szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Már az előttem szóló elmondta a kolumbiai megállapodást, és szeretném elmondani, hogy nem hiszem, hogy van bármilyen indokoltsága annak, hogy legyenek TRIPS záradékok ebben a megalapodásban, és még a, a tanács továbbra is próbálja a TRIPS plus részeket belevonni ebbe a megalapodásban. Szeretném feltenni a kérdést a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, hiszen ez már életbe lépett az önök elnöksége alatt a tanácsnak lesz-e munkacsoportja az Európai Parlament új szerepét illetően. Megvitatták-e azt, hogy mi lesz a parlament, illetve az önök intézmények közötti dinamika? Például egyértelmű, hogy minden FD-hez meg kell adnunk a hozzájárulásunkat. Az önök véleménye szerint jobban belevonnak-e majd a jövőbeli FDA-k mandátumába, mi lesz a szerepünk a jelenlegi tárgyalásokban az FDA-kkal kapcsolatban. Ez fontos, hiszen nem szabad, hogy különbség legyen a mi elképzeléseink között. Ma fogunk majd még beszélni itt a banán kereskedelméről, és szerintem ezt majd a parlamentnek kellene ratifikálnia, de itt a tanácsnak más a véleménye az együtt döntéssel kapcsolatban. Szeretném az önvéleményt hallani ezzel kapcsolatban. Korea. Ezt a múltban már megvitattuk, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, de elfogadja -e azt, hogy minden intézmény megbukott annak tekintetében, nem tudták átadni az előnyeit a koreai megállapodásnak. Nagyon és csak egy iparágra koncentráltunk. Úgy gondolom, hogy az EU a mezőgazdaság nagy nyertese lesz ezen megállapodás értelmében, a gyógyszeriparban is nyertesek leszünk, az alkohol szektorban is, illetve abban is, hogy meg tudjuk védeni a földrajzi indikátorainkat, a szolgáltatás, a bank területén is nyertesek lehetünk. De mégis úgy tűnik, hogy ez nem sikerült megmutatnunk. Egy tanulmány azt mutatja, hogy 19,7 milliárdot hozott ez az európai gazdaságnak. De hogyha viszont meghallgatja az Európai Parlament folyosón a vitákat, akkor azt hallhatja, hogy igazából nem sikerült semmit elérnünk. David, uh, Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szocialisták képviseletében Kader a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm szépen a mérleget, amit sikerült megvonni. Nagyon örülök néhány pontnak, amelyeket megemlített, különösen a koherenciát illetően. Erre majd még visszatérek. De van egy a kérdés, amelyben nem egyezik a véleményünk. Ami Kolumbiát illeti, ön üdvözli azt, hogy a tárgyalásokat Kolumbiával és Perúval folytatják, de Kolumbia kérdése számunkra a Szociáldemokrata frakcióban, és ez a vélemény már elhangzott, illetve sokan mások is osztják ezt a véleményt számunkra. Ez egy olyan megállapodás, ahol a szakszervezetek Kolumbiában egy olyan helyzetbe kerültek, amelyet mi nem tudunk támogatni. És hogyha egyrészt azt mondjuk, hogy az emberi jogokat meg kell védeni, az önkéntes munkáról is szó van, illetve a kereskedelmi megállapodásoknál az emberi jogokat, a szakszervezeti jogokat lesöprük az asztalról. Itt arról van szó, az emberi jogokat meg kell védeni, és lehet, hogy egy kicsit le vagyunk maradva az amerikai és kanadai félhez képest. Ez vonatkozik Perúra is és Sri Lankára is. A második kérdésem a dél-koreai koherenciát illeti. Itt is elválaszt bennünket egy-két dolog. Koherencia azonban nagyon fontos terveztünk egy meghallgatást más szakbizottságokkal, annak érdekében, hogy a fejlesztés, a mezőgazdaság és a kereskedelem között létrehozzuk a megfelelő kapcsolatokat, de amikor az ember megállapodást ír alá, akkor iparpolitikáról is szó van. Dél-Korea számára ebből előnyök is adódhatnak, természetesen hátrányok is, és hogyha a megállapodás születik, akkor mi a helyzet a kereskedelmi és ipari megállapodásokat illetően, hiszen polgáraink egy része közvetlenül érintett, és meg szeretném kérdezni az ön véleményét erről. Ami az Afrikával kapcsolatos kérdéseket illeti, az AKP-EU találkozó keretében néhányan közülünk Angolával jártak, és a parlamenti kapcsolatokat illetően az amerikai oldalon nincsen senki, aki örülne ennek az együttműködésnek. Vannak azok, akik a köztes megállapodást aláírták, de ez nem folytatódik, és a Karifórum az egyetlen siker eddig. Ez egy teljes mértékű megállapodás, amely tovább megy, az összes többi megbukott. Meg szeretném kérdezni Önt arról, hogy a tanács véleménye mindenről milyen? Kereskedelmi politika, fejlesztési politika, ezekkel kapcsolatban szintén kíváncsi vagyok az ön véleményére. A kereskedelmi politika és a fejlesztési politika, ezek mind nagyon jók, de nincsen meg a pénzügyi eszköz mindezekhez. A fejlesztési politikáknál a legtöbb segítségnyújtás a kereskedelmi politikákba megy, de az oktatás, mezőgazdaság, egészségügy területén nem segítjük ezeket az országokat feltétlenül abban, hogy fejlődjenek, és ezzel egy időben nincsenek plusz költségvetési eszközök annak érdekében, hogy ezeknek az országoknak segítsük a teljes jó megállapodások aláírásában. Mi az ön véleménye mindenről? Azt gondolom, nem kell itt üres szavakban beszélni nagyvonalúan, másrészt pedig eh, nincsenek megfelelő pénzügyi eszközök a megvalósításhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A GUE képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. asszony azt gondolom, hogy már most is nagyon sok kérdést kaptunk a fejlesztésre, kereskedelemre vonatkozóan, és a kereskedelemhez nyújtott segítségnyújtás, az Aid for Trade az egyik legfontosabb eszköz a nemzetközi kereskedelemben, a válsághelyzetben, még mindannyian válságban vagyunk, a válságnak még nincs vége, és a kereskedelemre ennek előttes hatásai vannak. Szeretnék a kérdést intézni Önként. A parlamentben fontosnak tartjuk a DEVE jelentését, amely a pénzügyi és gazdasági válsághatásait illeti a fejlődő országokra nézve. És ön említette, a kollégám is említették, hogy a kereskedelem és a fejlesztési politika a svéd elnökség homlokterének középpontjában álltak. Vannak-e kétségeim a pozitív gazdasági És éppen ezért nem tudom, hogy a tárgyalások sikerre vezethetnek-e ezen a területen. Éppen ezért szeretném, hogyha megosztana velünk még több részletet arról, hogy hogyan tervezik kimozdítani a helyzetet, az Európai Unió jövőbeni trió elnökségének keretében. Azt gondolom, hogy ez a kereskedelem és a fejlesztési politika közös érdekköre, és azt gondolom, az export marketing bordok felállítása, illetve a nemzetközi megállapodások, amelyek megszülettek már a kakaós kávé esetében, fontosak lennének a nemzetközi árak megállapítása. Konkrét példát is mondanék erre. A harmadik országok érdekeivel való foglalatoskodás szintén fontos. A Lisszabon szerződés már elhangzott, engem pedig az érdekelne, hogy konkrétan hogyan próbálnak majd jogi, terem, jogi alapot teremteni a külkapcsolatok területében, a nemzetközi eh, kereskedelemben. Ez egy eszköz a Lisszaboni szerződésnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy hangsúlyozni azt, hogy a parlamentnek van egy döntési joga, és éppen ezért képes azoknak a kihívásoknak megfelelni, amelyek ránk várnak a jövőben. Tudná konkrétabb példákat adni arra, hogy a Lisszaboni szerződés, illetve a bizottság és a tanács közösen hogyan valósítják meg a Lisszaboni szerződést, és az együttdöntési eljárásba hogyan kapcsolják bele a parlamentet. Végezettől pedig elhangzott már a banán megállapodás. Én a kérdésemet szeretném szintén erre az ügyre összpontosítani, hogyha a dohai megállapodás végkövetkeztetései támogatják, a banán megállapodást, és hogyha a dohai megállapodás nem halad előbbre a jövőben, akkor megint fel fogunk tenni kérdéseket, és a vt on eh, belül támogatni fogjuk a vita megoldást. Ez egy nagyon érdekes és eh, kihívásokkal teli feladat a svéd soros elnökség számára. Köszönöm szépen. Now to close the list, eh, Maria Muñiz from the Socialists. Maria Muñiz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a svéd soros elnökségnek. Hallhatnánk-e részletesebben arról, hogy a fenntartató fejlődéssel mi a helyzet? Kolumbiával kötött megállapodásban ez szerepel. E, lehetőség lesz a párbeszédre az emberi jogi kérdésekben a Kolumbiával kötött megállapodásnak nem csak rész megállapodásnak kéne lennie, hanem a társadalmi megállapodásokban mindig fontos az, hogy az Európai Unió hatással legyen az emberi jogi helyzetre Kolumbiában, és nemzetközi szinten a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ezt szintén folyamatosan hangsúlyozta. Kolumbia fontos, hogy betartsa a nemzetközi kötelezettségvállalásait, ami pedig a banán megállapodást illeti, nagyon fontos a megállapodást tető alá hozni, mi hamarabb, de ezt nem szabad tovább kitolni, és a korábbi konfliktusoknál is hasonló volt a helyzet. Azt gondolom, hogy más bilaterális megállapodásoknál az Európai Unió szintén kikerülhetne ebből a blokkált helyzetből. Nem csak a megállapodások aláírása fontos. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját, és megadom vendégünknek a szót a válaszadáshoz. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Hét percem van a válaszadása, de megpróbálom felölelni az összes kérdést. A Doha erre a vonatkozó általános kérdés megválaszolásával kezdeném. Itt nincsen előrelépés. Következő választ adnám erre. Nem történt áttörés a dohai fordulóban, de nem is akadtak tányások teljesen. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió teljes mértékben tisztele, tisztában van azzal, hogy mi szeretnénk a dohai fordulót finalizálni, és a WTO találkozó előtt, a GATT találkozó, találkozóra is sor került, és fontosnak tartjuk a Dohai forduló lezárni 2010-ben. Vannak más partnerek is, amelyek nem nincsenek teljesen felkészülve a végső tárgyalásokra, és tudjuk, hogy az USA-nak új kereskedelmi politikát kell meg fogalmazni annak érdekében, hogy a tárgyalóasztalhoz világos mandátummal tudjon leülni. De ez előtt nem gondolom azt, hogy Kínát vagy Indiát láthatjuk majd rugalmas magatartással. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy nem, szara, nem szabad fekete listára tenni senkit, nem gondolom, hogy ez bárkinek a javát szolgálná. Fontos megvizsgálnunk azt, hogy ezen országok számára hogyan tudjuk megkönnyíteni a helyzetet, hogyan tudjuk őket vissza vonzani a tárgyalóasztalhoz, rugalmasabbá tenni az álláspontjaikat, és egy másik eh, módszer a eh, transatlanti gazdasági tanácson kerüli, keresztüli tárgyalások lennének, itt is létre lehetne hozni kapcsolatokat, mivel nekünk szükségünk lesz mindezekre a, a partnerekre, ahhoz, hogy létrehozhassuk a megállapodást. Azt gondolom, hogy a második, harmadik prioritásról van itt szó, hiszen nagyon erőteljes üzenet volna ez, különösen a gazdasági világválság után, és azt gondolom, hogy ez minden ország javát szolgálja. Elhangzott egy nagyon pozitív jelzés a Genfi WTO ülésével kapcsolatban a fejlődő országok, illetve az LDC országok, a legkevésbé fejlett országok nagyon jól összehangolják a munkájukat, és egy hangon szólaltak fel. Tudják, hogy mennyire szükségünk van rájuk, ez pedig egy nagyon pozitív jelzésként értékelhető. Voltak megjegyzések a délkorával, illetve a délkorai megállapodással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fontos. Megemlítettem, hogy erőteljes jelzésről van szó, hogy ezt véghez tudjuk vinni, különösen gazdasági válságos időszakokban. Én nem mondtam azt, hogy ez nem probléma Svédországban, 4700 ember, 470 ezer ember munkanélküli, és ezt nem lehet pusztán adó könnyítésekkel megoldani, ez nem a megfelelő módszer, de amit kormányként meg kell tennünk, az az, hogy más lehetőségeket tárunk fel a munkahelyteremtéshez más ágazatokban, annak érdekében, hogy át tudjuk strukturálni ezt a területet. Például a kutatás, fejlesztés egy nagyon fontos terület. Szükség van a strukturális problémák megoldására, amely nem függ a dél kötött megállapodástól. Itt ez két különböző dolog. És ahogy sokan mások már megemlítették, a dél-koreai megállapodásban az autóiparágazatot, Martin David, a szocialista frakció képviseletében, és számosan mások is feltettek hasonló kérdéseket. Azt gondolom, hogy itt jobban el kell merülnünk a részletekben, amikor Dél-Koreáról van szó. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, Korea az Európai Unió negyedik legnagyobb nem európai kereskedelmi partnere. 10%-os az éves gazdasági növekedés 2003 és 2007 között, és ez nagyon fontos a globális európai agendán is. És természetesen ezzel jelentős üzenetet küldünk, és szeretnénk folytatni a munkát másokkal is. Azt gondolom, hogy meg kell említenünk azt a tényt is, hogy más ágazatokat is érint ez a folyamat, és csak egyet tudok érteni száz százalékban azzal, hogy az autó gyártási ágazatra koncentráltunk, főként még akkor is, hogyha ez számos más ágazathoz is kapcsolódik. Ez pedig fontos számunkra, és mindkét fél számára fontos, hogy ez egy win-win helyzetet teremtsen. Röviden meg szeretném említeni a vám csökkentéseket, illetve záradékokat, amelyek az őszi vitán szintén felmerültek. A kompromisszum a következőket tükrözi, a következőket kell, hogy tükrözze, Koreá már lehetőséget biztosít a BEM csökkentésre, és az Európai Unió aggájai főleg Kínára vonatkoznak, Kínával kapcsolatban ez a szabadkereskedelmi megállapodás remélhetőleg egy olyan mechanizmust hoz majd létre, amely az EU számára pozitív lesz. Néhányan azt mondták, hogy ez nem hatékony, én ezzel nem értek egyet, és ennél még talán fontosabb az, hogy ennek a mechanizmusnak a hatékonysága tőlünk függ. és a megvalósítási eh, szabályozás túl, amely a szabadkereskedő megállapodásra vonatkozik. Fontos, hogy minden tagország eltökélt legyen a megvalósítás hatékonyságával kapcsolatban. Az Európai Unió fontot adhassa a szabadkereskedelmi megállapodás keretében az úgynevezett inward processing folyamatát, és ez más jövőbeni kereskedelmi megállapodások számára is fontos lesz majd. Akkor itt most lezárom az autóiparra vonatkozó megjegyzéseimet, és tovább lépek. Elhangzott egy kérdés az Ukrajnával fenntartott kapcsolatokra vonatkozóan, illetve Montenegro blokkolásával kapcsolatban. A VTO miniszteri találkozóján Genfben az Európai Unió jelentősen támogatta Montenegro felvételét a WTO-ba, és egyértelműsítette azt, hogy amelyeket, azok a feltételek, amelyeket Ukrajna Montenegróval szemben támaszt, nem elfogadhatóak. Volt még a Oroszország, illetve az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok a Vámunió, a Fehér Oroszország térség és Kazaksztánnal, és azt gondolom, hogy fontos, mint ahogy a beszédemben már korábban ezt meg is említettem, hogy kulcsfontosságú prioritásról van szó. Európa számára, az pedig az, hogy Oroszország csatlakozzon a WTO-hoz, mégpedig ugyanolyan feltételek mellett, mint az összes többi WTO tagország. Ami a Vámuniót illeti, Kazaksztán és Fehér Oroszországgal, nagyon fontos, világos üzenetet kapni. A csatlakozás orosz prioritás marad és az Európai Unió Oroszország találkozón, amelyre Stockholmban került sor nemrégiben, világ és világos üzenetet kaptunk, ők szeretnék folytatni a tárgyalásokat a WTO-ba való felvételről, és ezt egy országként tervezik lebonyolítani. elhangzott egy kérdésben Langentől, a szocialista frakció képviseletében a fejlesztési kérdésekről, illetve Kolumbiára vonatkozóan. Sokan tették fel ezt a kérdést, tehát a kettőt együtt fogom megválaszolni, illetve a Lisszaboni szerződésre vonatkozóan is elhangzott egy kérdés, és akkor így az összes kérdést sikerült megválaszolnom az utazások kérdésére visszatérve, illetve a trippekre visszatérve, az Európai Unió a fejlődő országokban fontosnak tartja a, a, az orvosságokhoz való hozzáférést, illetve a közegészségügy szolgáltatókhoz való hozzáférést, és a TRIP mint eszköz um, rugalmasságát nem szeretné aláásni a fejlődő országokra az Európai Unió, rugalmasságra van szükség, hiszen a megállapodás egészét érinti mindez. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Európai Unió és a tárgyaló felek bilaterális megoldásokat találhassanak, és hogyha megfelelnek találják, akkor kölcsönösen építhetnek a, a trippekre. Az egyes eseteket külön vették figyelembe a fejlődés szintjétől függően. elhangzott egy kérdés Kolumbiára vonatkozóan. Az erőszak folytatódik, illetve a szakszervezeteket érintő erőszak folytatódik. Az emberi jogok demokrácia és a igazság tiszteletben tartása továbbra is fontos az Európai Unió számára a politikai párbeszéd, beleértve az emberi jogi kérdéseket, pedig integrált része a Kolumbiával kötött megállapodásnak, és az Európai Unió helyi párbeszédet is kezdeményezett az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban Kolumbiában. Szeretném megemlíteni azt, hogy nagyon fontos segíteni a kereskedelmet ezekben az országokban, hiszen ezzel az európai vállalkozásokat is segíteni tudjuk. Fontosnak tartjuk a közös szociális felelősség vállalás kérdését is hiszen ebből derül ki, hogy milyen az emberi jogok helyzete egy adott térségben. Volt még a Lisszaboni szerződés, illetve egy erre vonatkozó kérdés. Ezzel szeretném kezdeni, hogy elmondjam, nagyon örülök annak, hogy most már rendelkezünk az új szerződésről, és mint említettem a beszédemben, az Európai Parlament jelentős befolyásolási kompetenciákkal rendelkezhetne az együttdöntési eljárás keretében, és nagyon fontos az, hogy a parlament, a tanács és a bizottság fontos, hogy szorosan együttműködjenek struktúrált módon, és fontos, hogy hatékony munkafolyamatokat dolgozzanak ki. Lesznek viták a parlament és a tanács között arról, hogy az együttműködést hogyan kell kialakítani, azokra az esetekre vonatkozóan például, hogy a parlamentet hogyan tervezik informálni a különböző ügyekről. Tudom, hogy ez a vita már elindult, és amikor az információhoz való jogról esik szó, akkor azt gondolom, hogy az elnökség szemszögéből tekintve a parlamentnek ugyanolyan információs joga lesz, mint a bizottságnak a 207-es cikkely értelmében, de azt, hogy ezt hogyan sikerül majd pontosan kidolgozni, ezt az intézményeknek egymás között kell megbeszélniük, és mi ezt a témát a reggeli ülésen fel is hoztuk, amelyet Genfben az európai élelmezőkkel folytattunk. Beszéltünk arról, hogy a gyakorlatban mindez hogyan tud majd megvalósulni. Az együttműködés konkréta formáit illetően az intézmények között a parlament, a kereskedelmi politikák bizottsága témája lesz majd a további tárgyalásoknak. Azt gondolom, hogy fontos ezt a folyamatot nem késleltetni, effektív módon kell kezelni, zöggenőmentesen, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tanács és a parlament dolgozzák ki az együttműködés legmegfelelőbb formáit, annak érdekében, hogy ne legyen uh, további akadálya az együttdöntéseknek. Ja. And, um, uh, Maria Muniz also asked about... Uh... Maria Muniz feltett egy kérdést a banánokra vonatkozóan. Én ezzel csak egyet tudok érteni. Nagyon fontos a megállapodást megtartani a banánokra vonatkozóan és ez a dohai forduló finalizálás szempontjából is fontos. Egy bonyolult ügyről van szó, nagyon sok érintett fél szerepel ebben. Latin Amerikában is vannak banán termelő, termesztők, itt az Európai Unióban is, és több mint 15 év folyik a vita erről a WTO-ban. Az intenzív tárgyalások után Gebben a bizottság nagyon közel áll ahhoz, hogy lezárja a megállapodást, és remélem, hogy ezt sikerül majd nagyon rövid időn belül lezárni. Ennyit szerettem volna nem banánokról. Um, um... Volt egy kérdés az epákról. About um, the situation for the moment and if felmerült a kérdés, hogy mi a helyzet jelen pillanatban, és volt-e valamilyen előrelépés a svéd elnökség alatt. E, elmondtam ugye, amikor itt voltunk szeptemberben, hogy nagyon fontos prioritás ez számunkra, hiszen szeretnénk, hogyha a tárgyalások során fennmaradna a lendület, és sikerülne minél hamarabb lezárni a teljes körű és környezetbarát epákat. Az elnökség megpróbálta a fennmaradó átmeneti EPA egyezmények lezárását felgyorsítani. Kettőt sikerült lezárni, Pápua új Géniával júliusban, és eh, egy másikat augusztusban. És emellett ez, igyekeztünk a Karifórum államokkal is eh, előre haladni az epákkal kapcsolatban. Az EPA tárgyalások során eh, a tárgyalás klímája javult, Eston biztos asszony kiváló munkát végzett, és az Európai Unió és a partnerországok közötti széleskörű párbeszédhez hozzájárul. And then, um, finally... Végül pedig, ami az Aid for Trade programot illeti, ezt is gyakrabban hangsúlyoztuk, már az elnökségünk előtt is, és nagyon elkötelezettek vagyunk ennek irányában, hiszen nagyon fontos az, hogy hogy ezt az epákkal közösen kezeljük. És emellett a fejlesztési segítségnyújtástól a nagyobb kereskedelmi bevonás felé kell elmozdulni. Ami a technikai segítségnyújtást illeti, ami a kereskedelmet illeti, vagy a, a kereskedelemmel kapcsolatos segítségnyújtást, ez nagyon fontos. Az akácsi országok a fejlesztési igényeiket összefoglalják és kommunikálják ezt az Európai Unió felé. És persze felmerül a kérdés, hogy hogy a kereskedelemmel kapcsolatos kapacitásépítést az Európai Unió hogyan tudja támogatni. Az Európai Unió úgy döntött, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos segítségnyújtás 2 milliárd euróra kell, hogy növekedjen 2010-ben. 1 milliárd euró a tagállamok részéről, és 1 milliárd pedig a bizottságtól. És örülök annak is, hogy a WTO miniszteri találkozón Genfben ez nagy, nagyon fontos szerepet játszott a fejlődő országok napirendjén. És sokkal több tárgyalásra került sor, érdekek kifejezésre juttatásra, juttatására és koordinációra a kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben. És pontosabb eh, témák is felmerültek, ami a koordinációt illeti. Ennyi lenne részemről, köszönöm szépen! Remélem, hogy a legtöbb kérdést sikerült megválaszolnom ez alatt a rövid idő alatt. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nincs több időnk, nem tudunk még egy kört, kérdéskört nyitni. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk a svéd miniszterasszony, és beszámolt munkájáról az elmúlt hat hónapban. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm, miniszterasszony.

Well, let's move for... Lépjünk tovább. Negyedik napi rendi pont következik. A banán kereskedelmére vonatkozó megállapodások az EU és a legnagyobb kedvezmény elve által érintett banánszállítók között. David O'Sullivan úr itt van velünk, a kereskedelmi főigazgatóság főigazgatója. Nyilván tudják, kedves kollégák, a banánkereskedelem az Európai Unió számára nagyon fontos kérdés. Múlt héten a kereskedelmi tisztviselők találkoztak, és igyekeztek egy régóta tartó vitát lezárni a banán vámokkal kapcsolatban a WTO-ban. Gyakorlatilag nyilván tudják, az EU banán import mm, a kapcsolatos problémái már régóta szerepeltek a WTO napirendjén, és ez érinti, az, érintette az Egyesült Államokat és számos télamerikai amerikai államot is. Ami a jelenlegi import rezsimet illeti, amely a banánokra, amely a a banánra vámot vet ki, e, elég erős vámot, magas vámot vet ki, e, és emellett az akácsi országok mellett létezik a vámmentes import is. Azt e, várjuk, hogy a Genfi kereskedelmi azt vártuk, hogy a Genfi eh, kereskedelmi találkozón eh, a tárgyalások során a banánt leveszik a trópusi gyümölcsök listájáról. Az Európai Unió érzékeny helyzetben van, hiszen meg kell, valamilyen egyensúlyt kell találni a hatékony latinamerikai eh, exportok és az akácsi országok között, amely akácsi országok főleg a kedvezményekre, kedvezményektől függnek, ami a banán exportot illeti, illetve EU-ba való importot. Szeretnénk javítani az a gazdasági versenyképességet és a gazdasági sokszínűséget támogatni, és enyhíteni a nehézségeket. A latin-amerikai országok ahhoz, hogy ebben a rezsimben részt vegyenek, minden a WTO-ban az Európai Unió ellen indított panaszukat vissza kellene, hogy vonják. Sikerült megegyezésre jutni az, e- a latin-amerikai országokkal, azonban az Egyesült Államok még mindig nem kész ezt elfogadni fontos lenne a megegyezést elfogadni a dohai forduló lezárására tekintettel. És az andoki országok, illetve a Közép-Amerikával való megegyezés szempontjából. Ezért nagyon fontos, hogy tájékoztasson bennünket az Európai Bizottság arról, hogy hogy áll a helyzet. Sok szeretettel köszöntöm David O'Sullivan-t, és meg is adom neki a szót aki az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatóságának főigazgatója. Sok szeretettel köszöntöm még egyszer. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elnök úr kiválóan összefoglalta a helyzetet és a problémákat. Két fő dolog van, ami miatt fontos megegyezni Genfben a banán kérdésben. Az egyik természetesen azon panelekből adódik, amelyeket elveszítettünk, és még formálisan még mindig nem felelünk meg a jogi elvárásoknak, és ez, Genf, ez a folyamat Genfben a hitelességünket rontotta, hiszen nem felelünk meg teljes mértékben a WTO elvárásainak jogi eh, szempontból. Másodszor a dohai fejlesztési tárgyalások során nagyon fontos eh, cél merült fel, eh, ami hát néha megmos, megmosolyogtatja az embereket, az az, hogy nem akarjuk, hogy a banánt trópusi gyümölcsnek tekintsék, holott valaki, mindenkinek ez jut leginkább eszébe a trópusi gyümölcsökről, a banán tehát. Az oka ennek az, hogy a trópusi gyümölcsökre olyan tarifa csökkentések vonatkoznak, amelyek e-, ezzel együtt a banánra is érvényesek lennének. Tehát külön kezelésre van szükség a banánnal kapcsolatban, a dohai fejlesztési fordulóban, ha nem akarjuk a meglévő, az akácsi országoknak adott jelenlegi kedvezmény, kedvezményes elbánást csökkenteni, vagy visszafogni. A, a trópusi gyümölcsök listájában meg kell állapodni Genfben, és el kell mondanom, hogy nagyon fontos érdekeink Eh, fűződnek ahhoz, hogy ez a lista ne tartalmazzon eh, olyan termékeket, amelyek mi nem szeretnénk, hogy ott, eh, amelyek, amelyekről kapcsolatban mi nem szeretnénk, hogy ezek ott szerepeljenek. Lehet vitázni, mit tartozon ide, paradicsom vagy, vagy más, gyümölcs, de lényeg az, hogy számunkra az a fontos, hogy ne tartozzon bele olyan gyümölcs, amely aggodalmat kelt itt, amelynek az oda tartozása itt Európában aggodalmat kelthet. Bizonyos vámokkal kapcsolatban külön elbánást lehet érvényesíteni, amelyek vámok csökkentésére hosszabb idő alatt kerül sor. Vannak tehát olyan országok, amelyek a legnagyobb kedvezmény elvében eh, részesülnek, és vannak úgynevezett MFN országok, amelyek nem rendelkeznek ezzel a kedvezménnyel, és itt az elbánás különböző. Tehát eh, először is meg kell oldani a vitás kérdéseket, eh, külön elbánás alá kell, hogy tartozzon a banán a dohai kereskedelmi fordulóban, és és a kedvezmények csökkentése, illetve a trópusi gyümölcsök listája is kérdés még. El kell mondanom, hogy sikerült a latin-amerikai beszállítókkal és az akácsi országokkal egyezségre jutni a banán kereskedelemmel kapcsolatban, tehát a banánok kezelésére, banán kérdésnek a kezelésére vonatkozóan, és a jövőbeni fordulókban. Tehát eh, a banán kérdés külön eh, elván, elbírálás alá tartozik majd. Sikerült eh, a latin-amerikaiakkal megegyezni a trópusi gyümölcsök listájáról, és a latin-amerikai és az akácsi országok és az Európai Unió között sikerült megegyezni a kedvezmények csökkentéséről. Most ez a csomag kezdeményezésre kerül, benyújtásra kerül, és az Európai Unió nemzetközi egyezményéről van itt szó, a tanácsnak és a parlamentnek ezt jóvá kell hagynia és alá kell írni. Tehát ezt önöknek be fogjuk nyújtani, hogyha sikerül ezt egyáltalán kezdeményezni. Két nehézséggel nézünk most szembe. Az egyik az az, hogy a trópusi gyümölcsök listáján szerepel néhány olyan vám, pozit, tétel, amely nem az Európai Unióra vonatkozik, hanem más WTO tagokra, Ausztrália, Kanada, e USA, és vannak folyamatos tárgyalások folynak a latin-amerikai országok és ezen említett országok között a listának ezen részének a véglegesítésével kapcsolatban. Mi azt szerettük volna, hogyha mindez sikerült volna egyszerre lezárni, de hát ez nem elengedhetetlen végül is addig, amíg a trópusi gyümölcsökre vonatkozó lista, amely az Európai Uniót is érinti, változatlan marad. A második nehézség, amelyek nem sikerült még megoldani, ez az Egyesült Államokkal kapcsolatban marad fent, Azt javasoltuk az USA-nak, hogy csatlakozzon a globális megegyezéshez a latin-amerikai országokkal, ők azonban egy kis visszalépést preferáltak, és lehetővé tették, hogy a latin-amerikaiakkal mi tárgyaljunk, és azt mondták, hogy majd egy külön egyezményt kötnek ők, mármint az Egyesült Államok. Az elsődleges nehézség az a jogi megfogalmazás nehézsége. Tudja az elnök úr, hogy többször is elmondtam, hogy nem vagyok jogász, és tulajdonképpen azt, a, azt követem, hogy nem fizetek soha azért jogást, hogy megmondja nekem azt, amit már én is tudok. Az Egyesült államok beli jogi tanácsadó kollégák rendkívül óvatosak, rendkívül elővigyázatosak, és velük dolgoztunk együtt rengeteg nagyon sokáig tartott, és még tart még mindig a megfogalmazás, a jogi megfogalmazás, és hát a bizalmatlanság légkörében folyik ez a kidolgozás. Sajnos rengeteg ígéretet megszektek a felek, különböző felek, és hát megértem, hogy óvatosságra inti ez a bizalmatlanság a jogi szakértőket és eh, igazán eh, sokáig tart, még sikerül megegyezni az Egyesült Államokkal ebben a jogi megfogalmazásban. Szerintem eh, sikerülhet az elkövetkezendő napokban lezárni ezt a munkát, bár még tart, de lehet, hogy ennek a csomagnak a bemutatása még csúszni fog, és nem lesz kész a december 17-ére a WTO konferenciára ez lett volna ugyanis a célunk, de ami nagyon fontos számunkra az az, hogy ez az átfogó csomag, a, a banán e, egyezmény, a gyümölcsök, e, trópusi gyümölcsök listája és a, e, a a kedvezmény csökkentés listája, amely a csomag részét képezi, ezek fontosak, hogy ezekben sikerüljön megegyezni, és hogy ne kelljen ezt tovább körgetni a folyamat később, későbbi időszakára. Attól félek, hogy nem leszünk képesek minden eljárási lépés betartva időben benyújtani ezt az egyezményt, és remélhetőleg, azonban remélhetőleg sikerül majd beszámolnunk az eddigi előrehaladásunkról, és megpróbáljuk a szöveget, amelyben megegyeztünk a latinamerikai kollégákkal a három kérdésben ezt a szöveget megpróbáljuk valahogy hát véglegesíteni, és ezt aztán külön választani a többi kérdéstől, és ezt már nem érinteni, és aztán később, hogy az Egyesült Államoknak is sikerül megegyezni a különböző kérdésekben, akkor újra előveszük ezt, és benyújtjuk aláírásra. Meghallgattam a miniszter asszony hozzászólását, vagy válaszadását itt a szakbizottságban, azt mondta, hogy ez egy komplex kérdés, ez elképzelhetetlenül komplex kérdés, ezzel tudom kiegészíteni. Azonban azt hiszem, hogy nagyon közel állunk a történelmi áttöréshez egy olyan témában, amely nagyon-nagyon nagy politikai és gazdasági zavarokhoz okozott, és a leg szegényebbeket játszotta ki a legszegényebbek ellen egy nagyon-nagyon szerencsétlen konfliktusba sodorva őket. Remélhetőleg sikerül megegyezni ebben, és sikerül megegyezni ebben a sikerül megoldást találni erre a régóta folyó vitára. Ez nagyon fontos lenne az EU-nak, a WTO-nak és a Dohai Fejlesztési Forduló lezárása szempontjából is, hiszen remélhetőleg abban is sikerül majd előrelépni. Jelen pillanatban ugyanis Genfben eléggé akadoznak a tárgyalások. Végezetül, ami az AKC országokat illeti, az AKC dimenzióját illeti, az AKC kollégák, hát nem nagy örömmel, ezt el kell mondani, kisé habozva, de mégis felismerték azt, hogy ez a legjobb megegyezés, amelyre lehet jutni, annak érdekében, hogy elkerüljék a kedvezmények csökkenésének a további mm, elharapózását a banán kereskedelemmel kapcsolatban. Ez azonban e, egyéb számukra érzékeny termékeket is érint, úgyhogy előnyükre válna, hogyha sikerülne megegyezni. És emellett sikerült megegyezni egy programban, ez a BAM, Banana Adjustment Mechanism eh, eh, program, látják, hogy soha nem fogyunk ki a az ötletes rövidítésekből. 200 millió euróval dotáljuk ezt a eh, programot. Ez a banántermelő AKC országokat érinti a BAM programban meglévő intézkedések és remélem, hogy elfogad, önök is egyetértenek abban, hogy összességében ez kielégítő megegyezés. Köszönöm elnök, köszönöm szépen David, de a tájékoztatást a helyzetről. Most megadom a szót a kollégáknak. Poszkurt képviselő, Poszkurt asszony, a szocialisták tessék, részéről tessék. Baszkurt. Goedemorgen, eh, dank u wel voor uw... Köszönöm szépen a bevezetőt. A közép eh, amerikai delegáció vezetője vagyok, eh, és lenne néhány kérdésem az ön bevezetője alapján. Az egyik kérdés az, amit már az elnök úr is elmondott, elgondolkodtak-e azon, hogy a szociális következményeivel hogyan bánnak ennek az egyezménynek, és miről beszéltek ezzel kapcsolatban? Erre nem tett ki, tehát a szociális következményekkel hogyan kívánnak bánni ezen országok esetében. Ezen kívül az AKC országokról is szeretnék kérdezni valamit. Nem igazán világos számomra az, hogy egyetértenek az AKC országok azzal, hogy miről is döntöttek. Utolsó kérdésem pedig Közép-Amerikához kötődik, ez egy indirekt kérdés, és ahogy ön is tudja, ez nagyon fontos, ez a pont a közép-amerikai társulási egyezmény szempontjából. Tehát a kérdésem az az, hogy ez mit fog jelenteni majd a régióval folytatott tárgyalások szempontjából. Jó, I apologize for Köszönöm szépen, bocsássanak, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Van-e még másik kérdés, David Martin? Ismételten a szocialisták részéről. Rövid leszek. Szeretném megkérni Davidet arra, hogy ismételten menjen át az egészen, de ezt látható nagy csábítás egyetemű magyarázatot adott. Az elmúlt héten itt voltam más kollégákkal együtt, és úgy gondolom, hogy az AKC országok nem igazán állnak pozitívan ezzel a megállapodással kapcsolatban. Mennyire, egy, mennyire egységesek szerint az AKC országok, David? elfogadják-e ezt, sikerül-e konszenzusra jutni, lehet ezt fenntartani, ha egyáltalán van-e konszenzus. A BAM mechanizmussal kapcsolatban van-e itt hatástanulmány, és az összeg, amelyet javasoltunk, az csak egy összeg, amelyet meg tudunk engedni magunknak, van-e itt valamilyen korlátozás, vagy van-e egyetemű hatás tanulmány a tarifa csökkentés gazdasági hatásait illetően az elkácsi országokban. Kari Arif úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ha jól értem ezt az egyezményt, lehet, hogy nem is értem megfelelően, ezért vagyok nagyon óvatos, a preferenciákat leépítik az elkácsi országok számára, és az európai előállító országot is illeti ezt. A Csikita egy pert indított az EU ellen, meg is nyerte ezt, hiszen a legtöbb banán az európai piacon erről a területről származik, és ez az egyezmény ezt még inkább megerősíti majd. Úgy gondolom, hogy a panelekben kudarcot vallottunk, és az a benyomásom, hogy semmit nem készítettek elő, sem Loménál, sem pedig a kotonói egyezménynél, hiszen el lehetett volna magyarázni az elő a termesztőknek, hogy a jövőre kell felkészülni, hogy bonyolult lesz ez a dolog, és az a benyomás, hogy mindig elkésünk egy kicsit most. Diversifikációról van szó a kis gazdálkodók számára, de hogyan fog ez majd zajlani? Erre nem készültünk fel. A BAM-nál úgy gondolom, hogy vannak olyan összegek, 110 millió, 118 millió, de volt egy olyan indítvány is, hogy 200 millió euró legyen, lehet, hogy nem helyesek ezek az adatok, de itt a bizottsági kísérő intézkedésekről van szó. És emellett eh, még vannak konjunktúrától függő tényezők is, vannak-e itt különböző intézkedések, politikák, amelyeket szeretnének megvalósítani, hogy tovább segítsenek az AKC, az EU termesztő országoknak, annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni egy ilyen versenynek. Ellen Dezir következik most. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék csatlakozni Kader Arif kollégám megjegyzéseihez. Az aspektusokat diplomatikusan mutatták be számunkra, de ezek nem fenntarthatóak, mert mindenképpen megoldást kell találnunk a gazdasági hatásokra. Tudom, hogy a BAM ide tartozik, hogyha a BAM-okat csökkenték 36%-kal, akkor a banán a trópus termékekhez fog tartozni. Mi lesz ennek a hatása az AKC országokra, az export tekintetében vannak-e itt tanulmányok? És David Martinhoz csatlakozva, a BAM esetében Mindenképpen kiegyenlítésre van szükség, az is elhangzott, hogy biztosítani kell azt, hogy a banán termesztők más termékekre is átállhassanak. Gazdasági sok lesz itt az AKC országok számára, volum, illetve a számszerűleg is. Mi lesz itt a helyzet, milyen intézkedéseket terveznek. Köszönöm szépen, Dezir úr. Nem tudom, miért emlékeztették itt a csikitát, de úgy tudom, hogy Panama is aláírta ezt az egyezményt. A GUA részéről Charles úr következik. Igen, nagyon rövid kis kérdésem lenne. A banán egyezmény természetesen a trópusi termékekhez való besorolásnál az is a probléma, hogy az AKC országok most a forduló során érdekeltek abban, hogy más trópusi termékek esetében is kérjék a tarifa csökkentést, és lehet, hogy ennek az egyezménynek a lezárása lényeges hatása lett volna más termékekre is, amelyek a trópusi termékek kategóriájába tartoznak. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót David O'Sullivannek, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm ezeket a kérdéseket. Először is hadd válaszoljam meg azt a kérdést, amelyet a szociális-gazdasági hatásokkal kapcsolatban tettek fel. Természetesen a nettó eredmény az az, hogy tovább fognak romlani a preferenciák az akc esetében, ez egyértelmű, és ettől, ta, és attól tartok, hogy ez elkerülhetetlen, mert megállapodásra kell jutni a latinamerikai szállítókkal, és tudom, hogy vannak itt bizonyos ipari érdekek, amelyekkel, amely is többször elfelejteni, hogy szegény országokkal állunk szemben, akik nagyon is függenek a, az exporttól, annak érdekében, hogy az emberek megértését garantálni lehessen. Ez nagyon fontos a vita során, mert a latin-amerikai szegényekről van szó, illetve az AKC országok szegényeiről, és itt ez a lényeges pont. De szeretnék rámutatni arra, hogy a jelenlegi tarifa értelmében az AKC országok növelhetik piaci részesedésüket, illetve fenntarthatják ezt. Hogyha 176-ról magasabbra mennénk, akkor az óriási katasztrófa lenni. Jelenleg egyébként nem olyan rosszak az AKC export arányok. Nehéz egyértelmű előrejelzést mondani arról, hogy mi lesz a tarifák hatása, mert vannak lehetőségek, és ezt bevittük a BAM-ba, figyelembe vesszük az AKC országok előállítainak képességet arra, hogy növeljék a termelésüket, modernizáljanak. Jelenleg nem érezzük úgy, hogy ez majd óriási visszaesést fog eh, eredményezni az LKC országok eh, outputját illetően. De persze nehéz megjósolni pontosan azt, hogy mi lesz ennek a egyértelmű hatása. Úgy vélem, hogy az LKC országok eh, vonakodva elfogadták azt, hogy ez egyetlen út, amelyen fel tudjuk ajánlani nekik a garantiá- garanciákat, és idővel elfogadható mértékben lehet csökkenteni a tarifákat, ez sok időbe telik majd 7-8 évbe, amikor bekövetkeznek ezek a csökkentések. Ugyanakkor bizonyos garanciákat nyújtottunk a tarifaerózióval kapcsolatban, és amit Schulz úr is említett. Nem értek egyet Arif úrral, hogy nem készítettük elő a az AKC kollégákat. Egy milliárd eurót szántunk a banán termesztők megsegítésére az AKC országokban, az EDF segélyezés keretében, és ez a 100 millió, ez még pluszban jön a 800 millió mellé, amelyel a változásra próbáltuk őket előkészíteni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem készültünk fel a segítség nyújtásra. Tudtuk, hogy ezek elkülötetnek lesznek, mind jogilag, mind pedig a tárgyalási pozíció szempontjából. És természetesen 23 milliárdot még a AKC országoknak tudunk nyújtani annak érdekében, hogy diversifikálni tudjanak, ez az összeg elérhető, ezt mindenképpen felhasználhatják. Úgy gondolom, hogy a 200 milliót relatíválni kell. Ez egy plusz kiegészítés a már meglévő EDF pénz mellé, és ezzel próbáljuk ennek a megállapodásnak a hatásait csökkenteni. Az európai termelőket illetően természetesen mindenképpen figyelme veszük az ő igényeiket is, és szeretnék rámutatni arra, hogy az európai banántermesztők a leginkább támogatott mezőgazdasági termelők Európában a legnagyobb támogatásokat kapják jelenleg. Tehát úgy vélem, hogy nem hanyagoltuk el ezen emberek helyzetét, vannak megfelelő programok, de természetesen ezen termelők exportőrei Latin-Amerikában, a fejlődő országban élnek, szegény országban élnek, és úgy érzik, hogy a jelenlegi helyzet, illetve az évek óta fennálló helyzet, amikor nagyon magasak voltak a taraf, tarifák, nagyobb, nagy preferenciákkal, hogy ez a helyzet hátrányosan érintette őket, és ezért alakult ki a Genfi vita is, és most már mindenképpen meg kell próbálnunk befejezni ezt. Hogy az um, egyetértenek-e nagyon intenzívek voltak a vitáink, megkíméltem önöket a részletekről, nem is akartam ö, elmondani, hogy hány órát töltöttünk ezekkel a tárgyalásokkal. Volt, hogy napokra bezárkóztak emberek a szobába, aztán megjelentek a latinamerikaiak egy listával, az AKC egy listával, a két listát összehasonlítottuk, mindenkit megpróbáltuk bevonni a teljes folyamatba, és nem tudom önöknek megérni azt, hogy nincsen valaki az AKC országok részéről, aki nem kritizálja majd ezt meg, de én elmondhatom önöknek, hogy mindenkit bemondtunk a teljes folyamatba, konzultáltunk mindenkivel, és ami engem illet, úgy gondolom, hogy végül is vannak oda egyetetetek ezzel, és rájöttek arra, hogy ez az egyetlen út, ar, mód arra, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Persze voltak elégetlenségek a preferencia erózióval kapcsolatban, vagy a banán mm, kérdéssel a DDA-ban. Most már sikerült megalapodni az MNF szállítókkal, ez nem volt egyszerű, mert ők nem voltak szervezett csoport, különböző érdekek voltak, különböző politikai érdekek voltak, de a Genfi követünk tevékenységének köszönhetően most már mindenki egyetért a szöveggel, megalkottunk a szövegben. Ami pedig az FTA, FTA tárgyalásokat illeti, a szabadkereskedelmi tárgyalásokat illeti, az az, hogyha a banánnal kapcsolatban sikerül multilaterálisan megállapodást elérni, akkor kiegészíthetjük a tárgyalásokat, ha befejezhetjük a tárgyalásokat a közép-amerikai eh, országokkal a szabadkereskedelmi tárgyalások befejeződhetnek. Természetesen nem tudjuk megtenni a legjobb ajánlatunkat a banánnal kapcsolatban, és emiatt a legjobb ajánlatokat a banántermelők is visszatartották velünk szemben, és ezért eh, a kulcsa annak, hogy következő lépés az lesz, hogy le kell zárni ezt a tárgyalást Közép-Amerikával, a közép-amerikai országokkal, illetve Kolumbiával, illetve Peru, Peruval is. Végezetül pedig Schulz úr, bocsássa meg, de nem igazán értettem az ön kérdését a trópusi termékeket illetően. Ha jól értettem, azt kérdezte, hogy lesznek-e problémáink más termékekkel, amelyek a trópusi termékekhez tartoznak, pontosan amiatt, hogy itt külön, pontosan az volt a célkötőzésünk itt a tárgyalások során, hogy stabilizáljuk a trópusi termékek listáját, amelyről tárgyalni kellett, mert ahogy mondtam, néhány MNF szállító ezen termékekkel kapcsolatban általános nézetet képviselt a trópusi termékeket illetően, és ez nagy gondot jelentett számos európai termesztő számára, mert néhány ilyen terméket mi nem tekintünk trópusinak. Tehát ennek az eredménye a tárgyalás során az lett, hogy stabilizáltuk a listát, ez elfogadható volt mind számunkra, mind a latin-amerikai országok számára, és elvben bevontuk ebbe a mezőgazdasági modalitásait a Dohai fejlesztési körnek is, és úgy gondolom, hogy ezt majd az általános tanácsához tudjuk eljutatni, és majd a mezőgazdasági tegyelások akiának része lesz. Tehát ezért foglalkoztunk ezzel. Elnök úr, teljes mértékben megértem azt, amit a szociálisgazdasági hatásokkal kapcsolatban felvetettek AKC szempontból. A lehető legjobb lenne, hogyha sikerülne itt elérni valamit azt mondanám, hogy nem kellene ezt megtenni, de hát mind megvan a jogi követelmény erre. És tárgyalás szempontjából is kell ez, hiszen a latin-amerikai országokra szükségünk van a dohai fordulóban, a banánnal kapcsolatban kölcsönös megállapodásra kell jutni, és ezen kívül úgy vélem, hogy erkölcsi értelemben is meg kell ezt tennünk, a szegény fejlődő országok számára Latin Amerikában, akik eh, néha úgy érezték, hogy az Európai Unió meglehetősen rosszul kezelte őket ennek során, és ezt be kell fejeznünk, és eh, fair és kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk minden szerepvállaló érdekében, tehát a latin-amerikaiak, az AKC országok számára, az Európai Unió számára, mint tárgyaló számára, illetve az Európai Unión belüli banántermesztők számára is, hiszen az ő érdekeiket is megpróbáltuk megvédeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos tájékoztatást. Köszönjük szépen a válaszait, és köszönjük szépen az írásbeli anyagot is, amelyet eljuttatott nekünk. Azt gondolom, hogy egészen világos elképzelésünk van így a tárgyalások helyzetéről. Köszönjük szépen, hogy eljött. Now let's move to point five of our agenda. A napirend ötös pontja következik, a pénzügyi és gazdasági világválság hatásai a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre. Ez eh, eszmecsere. Mint ahogy tudják, a DEVE szakbizottság úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a témában, és a mi bizottságunk úgy döntött, hogy véleményt készít ehhez. A pénzügyi válság hatásai az elmúlt év szeptemberében már érzékelhetőek voltak, és ennek hatásait egyre inkább érezhetővé váltak a fejlődő országokban a kereskedelmet és a közvetlen tőke befektetéseket illetően is a gazdaság kezd újjáéledni, de a fejlődő országok továbbra is szenvednek a világválság hatásai miatt és a pénzügyi válság hatásai miatt. Éppen ezért szeretnénk foglalkozni ezzel a témával, és meg szeretném adni a szót Maria Munyeznek, aki a vélemény előadója a szakbizottságunk nevében, és ő bevezeti a témát. Maria parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, valóban a globális gazdaságban javulás tapasztalható, de a fejlődő országok továbbra is szembesülnek a válság súlyos hatásaival, a bevételek csönken, csökkennek, a szegénység elleni küzdelem nehézé válik, és a mindenemú, mindenemú célokat nem lehet elérni. A pénzügyi piacok, nem csak a pénzügyi piacok okozták a válságot, a fejlődő országok a nemzetközi pénzügyi szervezetek szabályozása miatt erre a válságra nehezen tudnak reagálni. Például a közszolgáltatások egy részét privatizálták, emlékezünk csak a washingtoni kompromisszumra. A fejlődő országoknak szükségük van pénzügyi támogatásra, de ezeket nem kapják meg adok néhány adatot 2009-re nézve. A növekedés a fejlődő országokban egynegyedére csökkent mindannak, amit 2007-ben még sikerült elérniük, és egyharmada a 2008-as növekedésnek. Az elkövetkezendő 5 év sem lesz sokkal jobb, erre számíthatunk. A világmunkaügyi szervezete pedig abból indul ki, hogy 200 millió emberrel több fog kevesebbé dolgozni naponta, mint 3 dollár a jelenlegi arányszámhoz később. A nyersanyagárak 20%-kal csökkentek, és természetesen ezeknek az országoknak a kereskedelmi mérlege is csökkent, kivéve a földolaja. 13%-kal csökkent az export, és 17%-kal fog csökkenni Afrikában a kuszobb országok kereskedelme. A kereskedelmi mérlegek rosszabbak lesznek, és a fejlődő országok esetében ez e, még inkább igaz, nem fognak tudni befektetni, és egyre több adósságot kell visszafizetni. A fejlett országok protekcionista magatartása blokkolja a fejlődő országokat, és az Európai Bizottság már elmondta azt, hogy fontos itt a piacokat nyitva tartani, annak érdekében, hogy megint növekedés lehessen tapasztalható ez a fejlődő országoknak és a fejlett országoknak is fontos. A fejlődő országokban a Nemzetközi Valuta alap a finanszírozáshoz szükséges fedezetnek pusztán egyharmadát fogja tud biztosítani a külső eladósodás a GDP 2%-ával nőtt, és a bevándorlók kiutasítása is erőteljesen. A legtöbb fejlődő országban a bevándorlók 6%-et teszik ki a GDP-nek. Ezeket szerettem volna elmondani, ezt szerettem volna mutatni, hogy mi képezte a véleményem alapját a nemzetközi helyzet tükrében. Fontos látni azt, hogy kövessük az általam elmondottakat, természetesen nyitott vagyok a megjegyzéseikhez. Fontos szem előtt tartani azt, hogy az EU külső tevékenységeinek, felépéseinek konzekvenseknek kell lenniük annak érdekében, hogy a fejlődés liberalizálódása megvalósulhasson. Ezen kívül a szociális aspektusokat, mint például megfelelő munkafeltételek erősítése, ezen kívül multilateralizmusra van szükség, és 2010-ben le kell zárni a dohai fordulót, illetve a banál megállapodást is tető alá kell hozni. Ezzel lehet a, fejlődő országok közösségi felendülését támogatni, munkahelyteremtéssel, fogyasztójárak csökkentésével és munkahelyteremtéssel. Egy milliárdot a bizottság és egy milliárdot pedig a tagországok juttatnak rendelkezésre, annak érdekében, hogy a fejlődő országokban a szegénység elleni küzdelmet eh, folytatni lehessen, és az Európai Parlamentet tájékoztatni kell arról, hogy ezeket az elszögeket mire fordítják. A nemzetközi pénzügyi helyzet tükrében fontos, hogy a bizottság határozottan lépjen fel, és az ENSZ eh, szakértői tanácsának eh, tanácsait is kövessük. A regionális fejlesztési bank kapitalizáció nagyon feltőkésítése nagyon fontos. Létezik egy kezdeményezés, amely a multilaterális szintéren is támogatja a résztvevőket. Fontos éppen ezért az alternatív intézkedések támogatása is. Ezeket szerettem volna elmondani, várom a megjegyzéseiket, és azt gondolom, hogy ezzel egy olyan jelentést tudtunk kiegészíteni, amely már így is átfogó volt, és amely a Deve Szakbizottságból érkezett. Köszönöm szépen, Mária, ezt az átfogó képet a legkevésbé fejlett országok helyzetéről. Most a bizottság képviselőinek Jones úrnak adom meg a szót. Hol ül Jones úr? Parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében üdvözölni szeretnénk a jelentést, jelentés tervezetet, amelyet a DEVE bizottságban mutattak be, illetve a véleményt. A bizottság egyetért nagyon sok ponttal, és azok az akályokkal, amelyeket a jelentés felvázol. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a bizottság nagyon gyorsan reagált a fejleményekre, és a válságnak valóban súlyos hatásai vannak a fejlődő országokra. A bizottság készített egy kommunikét áprilisban a G20-ak találkozója után, a nagy találkozója után, és itt javasolt olyan intézkedéseket, amelyekkel a fejlődő országokat támogatni lehet. Ezeket az intézkedéseket a tanács ebben az évben májusban megerősítette, és a főbb intézkedések bizonyos része legfőképpen eh, a, az, hm? az oda feltételekre vonatkozik, és a legkevésbé fejlett országok leginkább eh, sérülékenyek, költségvetési támogatásban részesülnek azok az országok, amelyeket leginkább érint a válság. És ebből egy országcsoport részesül még az év vége előtt ebből a támogatásból, és egy másik országkör majd 2010-ben kap ilyen típusú támogatást. Ezen intézkedések mellett a bizottság dolgozik eh, az adóparadicsomok eh, elleni küzdelemben is, illetve azon fáradozik, hogy plusz alapokat tudjon hogy létrehozni az infrastruktúrális kigazítási alaphoz. Szeretnék me- szeretném megadni a szót néhány kollégámnak, akik ki tudja egészíteni a kereskedelmi aspektusokat, illetve az adóparadicsommal kapcsolatos fellépést. Köszönöm. Uh, I'm happy to give the... Szívesen megadom a szót a szakbizottság többi tagjának. Ki szeretne hozzászólni? I'm sorry, Chairman, but, uh... Elnézést, elnök úr. A kereskedelmi témában nincs itt senki a bizottságtól, mm, ugyanis arról tájékoztatnak bennünket, hogy nagyon fontos, hogyha, hogy a DEVE szakbizottság foglalkozzon ezzel. Jó, akkor megadom a szót a szakbizottság többi tagjának. Van-e hozzászólás? Kérem a figyelmüket. Martin. David Martin. Köszönöm szépen. Kiváló volt ez a beszámoló világos volt a, a, az elemzés, világos, világosak voltak a következtetések, úgyhogy nincsen sok vitatott pont, de egy dolgot szeretnék hangsúlyozni a legutóbbi bizottsági hozzászólással kapcsolatban. Fontosnak tartom azt, hogy hogy a kereskedelmi elemre helyezzünk hangsúlyt ebben a kérdésben, nem pedig a DEVE szakbizottság munkáját kellene megismételni. Fontos az, hogy fejlesszük a piacokat, és nyissuk meg a piacokat a fejlődő országokból érkező piacokból, és erősíteni kell az Aid for Trade rendszert, ahogy Maria is mondta. És emellett természetesen az növényegészségügyi, állategészségügyi szabályokat is figyelembe kell venni, nem szabad veszélyeztetni a fogyasztók egészségét, de közben nyitni is kell a piacokat. És a politika koherencia is fontos kérdés itt. Még mindig egy kicsit aggaszt az, hogy nem látom az, hogy a kereskedelmet a fejlesztési politika részének tekintenék. Még mindig úgy látom, hogy a kettő külön ö, szerepel. És egy kicsit aggaszt ez a megközelítés, hogy a e, kereskedelmi főigazgatóság azt mondja, hogy a fejlesztés foglalkozik ezzel. Hát együtt kell működni, együtt kell működni a főigazgatóságoknak is. Ez, ebben teljesen igaza van, David, mondja az elnök. Maria, van-e egyéb hozzászólás részedről? Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást a bizottság részéről, köszönöm eh, David Martin hozzászólását és ugye a tervezet rendelkezésére áll mindenkinek, a kollégák módosító javaslatait be lehet nyújtani, lehet, hogy nem lesz sok, ugyanis konszenzus alakult ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Let's go. Mm-hmm. The first exchange of views will take place in this today. That's done. Sor került az eszmecserére. Január 27-én eh, fogunk foglalkozni a véleménytervezettel, a módosítások benyújtásának határideje március 2, és az elfog, vélemény elfogadása február 23. A DEVE jelentését március 1-én fogják elfogadni. Ez lezár, ezzel lezártuk az ötös pontot, hatos pont következik. Az uniós politikák fejlesztési célú koherenciája és a hivatalos fejlesztés támogatás kiegészítő koncepciója. Ez az ODA+. Eszmecserére kerül sor. Nyilván tudják, hogy a Maastrichti szerződésben szerepelt az először, a koherencia és a ö, konzisztencia következetesség kérdése a kereskedelmi politikák területén, illetve az új szerződésben is van ennek jogalapja. Az Európai Unió különböző külpolitikai részterületei, vagy kül, Ö, kifelé irányuló politikái nem mondhatnak ellent egymásnak, sőt ki kell, egészíteniük, egy, ki kell egészíteniük egymást. A fejlesztési célú koherencia, a fejlesztési célú uniós politikák koherenciájáról született egy, egy nyilatkozat is, egy közlemény is, és ez is a politikák koherenciáját érinti. A szakbizottság úgy döntött, hogy a politikák koherenciájával kapcsolatban készül majd egy, készít egy saját kezdeményezésű jelentést, és a mi szakbizottságunk úgy döntött, hogy véleményt készít a témában. Gyorsan kellene haladnunk ebben a e, témában, hiszen a koordinátorok ülésének már el kellett volna kezdődnie fél tizenkettőkor kicsit elkéstünk. Most pedig megadnám a szót Joe Higginsnek, aki a szakbizottságunk jelentéstevője. És ő fogja bemutatni a témát, hol van Higgins úr, látom. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És röviden szeretnék hozzászólni, hiszen már nincsen túl sok időnk. Ez az első eszmecsere. Azért kértek tőlünk a politikák koherenciáját tekintve véleményt a fejlesztési politika kereskedelmi aspektusával kapcsolatban, az az, hogy ami történik a nagy gazdasági blokkokban, az kihatással van az egész világra. Láthatták, hogy a a válság, a gazdasági válság milyen érzékenyen érintette a fejlődő országokat, a legszegényebb országokat. A tíz évig tartó a spekulánsok által kezdeményezett szerencsejáték New Yorkban, Londonban és a nagy tőzsdéken olyan válsághoz vezetett, amely a fejlődő országokat taszította legmélyebbre. Azt hiszem, hogy a kereskedelem területét kell itt nekünk megvizsgálnunk, és meg kell néznünk azt, hogy az Európai Uniós kereskedelmi egyezményeknek mi a realitása, és ezt kell szembeállítanunk azzal, amit az Európai Unió képvisel elvben, szavakban, fejlesztési együttműködés terén. Az Európai Unió a szerződésekben azt állítja, hogy a fenntart, a fejlődő országok fenntartható szociális és gazdasági fejlődését támogatja, főleg a leginkább hátrányosban, hátrányos helyzetben lévőket. Aztán azt mondja, hogy a szegénység leküzdését tűzte zászlajára, és a 178-as cikk szerint a 177-es cikkben megfogalmazott elveket kell Eh, itt előtérbe állítani, amelyek a fejlődő országokat illeti. Ez a 2005-ös nyilatkozat előtt volt még a tanács és a bizottság és a parlament azt mondta, hogy európai konszenzus létezik a fejlesztéssel kapcsolatban. És a fő, eh, a fő célkitűzésünk a szegénység elleni harc, és a szegénység elleni harc emellett kiegyens, egyensúlyt kell, hogy teremtsen a természeti források és az emberek védelme egyik oldalon, és a gazdasági fejlődés és növekedés között másik oldalon. Hogyha megnézzük, hogy az Európai Bizottság mit mond globális stratégiai 2006-os anyagában, azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne elérni, a szabadkereskedelmi egyezekkel és az úgynevezett partnerségi egyezményekkel és egyéb egyezményekkel, hát ez mind csak arra vonatkozik, hogy korlátozza a hozzáférést a természeti erőforrásokhoz, az energiaforrásokhoz, egyes mezőgazdasági mezőgazdasági termékekhez pedig itt nyitni a szolgáltatások, az szellemi tulajdonjogok, a beruházások a közbeszerzés területén. Az Európai Uniónak eh, erősítenie kellene a liberalizációt a kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekkel, de hát ez sem valósult meg megfelelően. Eh, nem igazán létezik eh, koherencia az Európai Unió egyezményeiben, a, illetve a szerződésekben. Azt javaslom, hogy az előzetes tervben soroljunk fel néhány példát kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban, tehát kereskedelmi egyezményeket és a valóságot nézzük meg, hogyan alakult a kereskedelmi kapcsolatok helyzete a fejlődő országokkal az elmúlt tíz évben a különböző kereskedelmi aspektusokban. Itt gondolok a Karifórum egyezményre, a Karifórum egyezményre, amely nem, nem igazán régi, elég friss, és ö, itt sem igazán valósul meg a koherencia a kereskedelem tekintetében. Azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy ossza meg velünk a véleményét, és azt kérdezném tőlük, hogy amikor a politika koherenciájával kapcsolatban eh, készült anyagokat elkészítették, akkor a kereskedelmet teljesen ki akarták ebből hagyni, mert ez nagyon-nagyon meglepne engem. Kérdezem, hogy mi volt a e mögött. A másik kérdés, amit meg kellene néznünk, az az, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy az ODA plusszal kapcsolatban nagyon hasznos lenne a, a különbö, nagyon hasznosak lennének a különböző fejlesztési formák, amelyek eltérnek a közfejlesztésektől. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy magán szervezeteknek, magánvállalkozásoknak, bankoknak adjuk át a fejlesztés botját. Hát azt kell mondanom, hogy az európai központú multinacionális cégek, fejlődő országokban jelenlévő cégek nek akarjuk átadni a fejlesztést? Hát ez nagyon érzékenyen érinteni a fejlődő országokat, például a nyersanyagpiacukat. Ezek az én megfontolásaim, elnök úr, és őszintén elmondom, hogy az a véleményem, hogy hogy aközött, amit az Európai Unió mond fejlesztés és kereskedelem politika terén, és amit tesz a kereskedelem terén, az nagy dikotómiát tükröz. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, várjuk a véleménytervezetet. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés a szakbizottság tagjai részéről. No. Úgy látom, hogy nincs. David Martin, tessék. Very briefly, I mean, I think... Röviden, elnök úr nagyon jók ezek a e, végkövetkeztetések. Én is megvizsgáltam a helyzetet, a kereskedelem politikát összehasonlítottam a fejlesztési politikával, nem vagyunk mindig koherensek. Szeretném hangsúlyozni, e, itt a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdését. Nagyon sok pénzt fordítunk a fejlesztési e, segítségnyújtásra, mégis ugyanezek a szervezetek, amelyek ebben részt vesznek, és amelyek a szellemi tulajdonjogok védelmével foglalkoznak, nehezít, teszik, megnehezítik azt, hogy a szegényebb országokban is hozzáférjenek az emberek az olcsóbb gyógyszerekhez. Annak ellenére, hogy ezzel ellentétes nyilatkozatokat hallunk, ODA, ODA plusz mm, segítségnyújtást próbálunk megvalósítani. Az egyik terület, amelyet mindenképpen fejleszteni kell, ez a gazdasági fenntarthatósági hatástanulmány. Meg kell kezdenünk olyan orsz- ezekkel az országokkal foglalkozni, meg kell vizsgálni a hozzá ö, a megközelítésünket a fejlődő országokkal kapcsolatban. Gyakran előfordul az, hogy hogy nem vonjuk be az értékelendő országokban élőket és dolgozókat az értékelésbe, és a civil társadalommal nem eh, tartunk föl megfelelő eh, kapcsolatokat. Nem gondolom, hogy eleget teszünk annak érdekében, hogy bevonjuk az embereket, és az ő prioritásaikat figyelembe vegyük. Pedig ez is része kellene, hogy legyen a konzisztenciának, illetve koherenciának. Nagyon komolyan kell venni ezt a kérdést. Nagyon örülök annak, hogy van újabb, megint csak van alap erre a kérdésre, ezt nagyon fontosnak tartom. Ez az egyik legnagyobb kihívás, az Európai Unió előtt, hogy megpróbáljon valamilyen koherenciát a e, fejlesztési és kereskedelmi politika között létrehozni. Elnök, köszönöm szépen, ez az első eszmecsere, de azért megkérdezem a bizottságot, hogy szeretne hozzászólni a témához. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyra értékeljük ezt a vitát, nagyon fontosnak tartjuk. Nagyon érdekes, véletlen az, hogy egy hónappal ezelőtt került sor er, ugyanerre a vitára a DEVE szakbizottságban, és örülünk annak, hogy a politika koherenciáját máshol is, fejlesztés politika koherenciáját máshol is felvetik az Európai Parlamentben, hiszen az Európai Bizottság számára ez egy fontos kérdés, de ugyanolyan fontos a parlament számára és a tanács számára. A fejlesztés politikában akkor valósulhat meg a koherencia, hogyha az intézmények együttműködnek. A fejlesztés politikai koherencia a szerződésben szereplő, egy szerződésben szereplő egyik kötelezettségünk is. És minden politikát figyelembe kell itt vennünk, amelyeknek hatása lehet a fejlődő országokra. És az általános keretet 2005-ben eh, hoztuk létre, amikor az Európai Unió 12 területen eh, fogadott el kötelezettségvállalásokat, és ezek közül az egyik a kereskedelem volt. Idén szeptemberben az Európai Bizottság két anyagot eh, adott ki, az egyik, ez, amit itt tartok a kezemben, láthatják. Nagyon fontos az, hogy értékeljük a PCD eh, kötelezettségvállalásokban eh, elérte előrelépéseket a 12 politikai területen. Nyilván eh, tudják, hogy a kereskedelem politika ezek közül az egyik leghosszabb fejezet. Ezzel egy időben kiadtunk egy kihagytunk egy anyagot még a politika, fejlesztési politika szempontjából fontos koherenciával kapcsolatban, vagyis a PCD-vel kapcsolatban, és itt is próbálunk aktívabb szerepet játszani, és jobban odafigyelni a fejlesztés politikai célokra, hogyha globális politikai kérdések eh, kerülnek napirendre. Ezt a kérdést, ezzel a kérdéssel a tanács is foglalkozik most, úgyhogy most a jövőbeni eh, PCD munkánkat öt területre koncentráljuk, kereskedelem és pénzügy az első, második az éghajlatváltozás, harmadik az élelmiszerbiztonság, aztán a migráció, és az ötödik a e, béke és biztonság kérdése. Ezek a e, prioritások ezek azért kerültek kiválasztásra, mert fontos szerepet játszanak a fejlesztés e, szempontjából, másrészt pedig azért, mert lehetőség van arra, hogy ezek fejlesztés barátabbak legyenek. Igaz az, hogy a kereskedelmet, kereskedelmet nem választottuk az ök legfontosabb prioritás közé az eredeti nyilatkozatban. El mögött az volt a meg, megfontolás, hogy, hogy a kereskedelmi és fejlesztési agenda már létezett, és, és működtek a dolgok, folytak a dolgok, és nem tartottuk fontosnak, hogy ezt prioritásként az első ötbe beválasszuk és közben aztán tájékoztattak bennünket arról, hogy ez rossz politikai üzenet volt, és ezt ezen korrigáltunk, ezt korrigáltuk, és ezt most beválasztottuk az első, a legfontosabb prioritások közé. Az öt területre való koncentrálás nem jelenti azt, hogy hogy szűkítjük a politik, azon politikai részterületek számát, amelyekre külön odafigyelünk. Például, hogyha megnézzük a globális élelmiszerbiztonsági kihívást, ez nem azt jelenti, hogy csak a mezőgazdasági politikát nézzük meg, hanem a kereskedelem politikát is ezen a területen, hiszen a kereskedelem politika hozzájárul az élelmiszerbiztonság megvalósításához. És emellett a globális élelmiszerbiztonság területén belül megnéztük a halászat és egyéb részterületek kérdését, és a kollégám a kereskedelemmel kapcsolatban mondana néhány szót, hogyha ezzel egyetértenek, nagyon röviden. Hogyha akarja, elnök úr, elhalaszthatjuk ezt a következő ülésre, hiszen ez csak az első eszmecsere. Egy-két mondatot szeretnék csak mondani valóban. Jobb lenne, hogyha lezárnánk a vitát, most mondja az elnök. Két percet kap. A kereskedelem rajta van a napirendünkön, nagyon sok elemből áll ez. És ez kiterjed a finanszírozásra is. Tegnap volt egy konferencia, amelyen Éva Zsoli is részt vett, és meg kell nézni mind a két alkotó elemet, ahol, hiszen ez nagyon fontos a fejledő országok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Helmut Schulz a GOL részéről. Kérem, nagyon rövid legyen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék egy aspektust megemlíteni, amely talán még nem merült fel, pedig hosszú távon a finanszírozás kapcsán fontos lesz. Nemrégiben a, az UN munkacsoporttal New Yorkban e, láttunk, az, és az ENSZ képviselője egyetemen elmondta, hogy azok a pénzek a kereskedelmi együttműködés kapcsán, ezek nem válhatnak a környezetvédelem kárára is fordítva. Tehát a finanszírozás a kereskedelem kapcsán nem szabad, hogy azokba a fejezetekbe kerüljön, ahol a segítségnyújtásra, a fejlesztési segítségnyújtásra van szó, hanem ez kiegészítő eszköznek kell lennie az ENSZ-en belül, és úgy gondolom, hogy itt van a felelőssége az EU-nak is, hogy a mi általunk nyújtott fejlesztési segélyeket is eh, továbbra is a gazdasági fejlesztésére szánjuk ezeknek az országoknak, és meg kell nézni, hogy a klímával kapcsolatos költségeket hogyan tudjuk igazálkodni. Ezt csak azért mondom, mert talán bejelentették, hogy az EU tanácsa most plusz pénzeket kíván adni a legszegényebb országoknak a klímaváltozással kapcsolatos hatások enyhítésére. És úgy gondolom, hogyha már a politikai koherenciáról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell nézni a jövőbeli munkánk során, hogy hogyan fog kinézni a teljes kép. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki bármit végső megjegyzést tenni? Nagyon rövid leszek, ami ezt a szakbizottságot illeti, arról szeretnék beszélni. Felmerült a szellemi tulajdonjog kérdése, és ez egy nagyon fontos kérdés. Sajnálatos módon a TRIPS Plus elemeket a Kariforum megállapodásba bevonták. Ez példázza azt, hogy ez nem koherens politikai hozzáállása. Ezen kívül a mediterrán megállapodással kapcsolatos viták során az Európai Unió bizonyos adatokat javasolt, bizonyos számokat javasolt, és számos észak-európai, számos észak-afrikai munkahelyet veszélyeztetett, tehát figyelembe kell venni a valóságot, ennyi lett volna a hozzászólásom. Tehát később derül majd ki, hogy mikor folytatjuk ezt a témát. És ezennel le is zárhatom a szakbizottsági ülésünket, és szünet nélkül rá is térhetünk a koordinátori ülésre. Megkérnék minden olyan szemét, aki nem jogosult, hogy részt vegyen a koordinátori ülésen, hogy a lehető leghamarabb hagyja el a termet. Ez egy zárt körű ülés innen.